eljárási szabályzat 154. cikke, ez pedig az európai közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló szavazást lenne. Először is megadnám a szót Atui úrnak, aki a Költségvetési Bizottság elnöke, három percben kap szót parancsoljon. No, no, but this is not this. Question of order. Ügyrendi kérdés. Sorry, szóval mikro... mondja az elnök. Sorry cette demande de procédure d'urgence m'inspire trois sujets. Lássuk csak ezen sürgősségi eljárásra irányuló kérelem a következőre vonatkozik. Az elmúlt három hétben amikor költségvetés egyeztetési tárgyalásokat folytattunk a költségvetés tervezetről a 2015-ös évre vonatkozóan, illetve a 2014-es pótköltségvetésekről, az Európai Tanács mozgósította erejét ezzel a témával kapcsolatban, mégpedig olyan mértékben, hogy végül nem sikerült elfogadni álláspontját, csupán röviddel a költségvetés egyeztetési tárgyalás előtt. Ezért az egyeztető tárgyalás kudarcot vallott. A második ok, ami miatt értetlenül állunk a e helyzet előtt, az Európai Bizottság ennek következtében 420 millió plusz forrást fogadott el egyéb adók formájában, nem azért, hogy a kifizetendő számlákat fedezzék, hanem azért, hogy ezt a pénzt az Európai Uniós tagállamoknak visszafizesse. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a visszamenőleges hatály, illetve a sürgősség között valamit választani kell. A visszamenőleges hatály tekintetében elmondható, hogy nincs szükség erre a sürgősségi kérelemre. Szerettem volna elmondani a parlamentnek. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Két társjelentéstevő szeretne ehhez hozzászólni. Kedves kollégák, elnézést kérek, elnézést kérek, nem láttam, ügyrendi kérdés volt. Parancsoljon. Elnök asszony, Elnök asszony, van egy komoly probléma, ez pedig az, hogy a képviselők egész egyszerűen nem tudnak bejutni a teremben, mert a feltorlódtak a az autók, aki nincs itt, az nem saját akaratából nincs itt, hanem egyszerűen az történt, hogy a pápa látogatása miatt óriási dugó alakult ki, hiányos a parlament, és ez pedig szerintem alapvető problémát jelent a sürgőségi kérelem szempontjából. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Nagyon sok kolléga viszont már megérkezett, és azt látom, hogy nagyon sokan érkeznek most. Köszönöm szépen, Tarabella úr, önnek is ügyrendi kérdése van? Mikrofont kérem kapcsolja be. Elnök asszony, szeretném elmondani, hogy a szociáldemokrata frakció nem késett el, hanem Matteo Renzi például frakcióülésen van, és mindjárt itt lesz, úgyhogy szeretném volna csak megnyugtatni az elnök asszonyt. Köszönöm szépen ezt a megnyugtató megjegyzést, akkor folytassuk tehát a szavazási eljárással kapcsolatban. Két társ jelentéstevő szeretne hozzászólni másfél percben, először Töpré úr kap szót, parancsoljon. Euh, Madame la Présidente, chers collègues, le Conseil demande l'urgence pour... Tisztelt kollégák! A tanács sürget bennünket annak érdekében, hogy egyes tagállamok számára biztosítsák azon kifizetéseket, amelyeket már december 1 -e előtt teljesíteni kellett volna, azon szabályok alapján egyébként, amelyekről maga a tanács döntött. Természetesen most sürgős a helyzet, még akkor is, hogyha egyesek számára ez a kérés keserű Ugyanakkor szükségünk van egy 2015-ös költségvetésre, hogy az EU megfelelően működjön és be tudja tartani kötelezettségeit. Most arról van szó, hogy a 2014-es pótköltségvetést is jóvá hagyjuk, mert ez nélkülözhetetlen a stabilizáció szempontjából, hogy ne csökkentsük, hanem stabil szinten tartsuk a ki nem fizetett összegek szintjét. Most az a lényeg, hogy egy több éves tervet fogadunk el, hogy elkerüljük a költségvetési keret túllépését, vagyis a kötelezettségvállásokat vagy csökkenteni kellene, amit egyesek szeretnének, nem szabad ugyanis tovább halasztani a kifizetéseket. A tanács sürget, de ez nem indokolt. Nem szabad abba a csapdába esnünk, hogy veszélybe sodorjuk az EU hitelességét azért, mert nem térsíti a kötelezettségeit. Lewandowski, you now have the floor. Most pedig akkor a következő társjelentéstevő kap. Lewandowski úr, parancsoljon. Szeretném kiegészíteni röviden az előző hozzászólásokat, hogy elmondjam, hogy ennek a sürgősségi eljárásra irányuló kérelemnek mi is a háttere. A parlament már elmondta, hogy igazából a fő sürgőség az az, hogy drámai kifizetési hiányok jelentkeztek a költségvetésben, ami pedig akadályozza az Európai Uniót, hogy jogi kötelezettségvállalásainak megfeleljen. Ami a saját forrásokra vonatkozó eljárást illeti, ezt a tagállamok egyhangulag jóvá hagyták, ennek pedig felülvizsgálata néhány tagállamok esetében túlfizetést, másoknál alulfizetést jelent. Azonban minden, minden tagállam készen áll arra, hogy kötelezettségeit teljesíti fennáll egy paradoxon, mi egy vagy két ország érdekében kérünk sürgősségi eljárást, illetve rugalmasságot olyan országoknak, amelyek soha nem voltak rugalmasak a költségvetéssel kapcsolatban. És készen állunk arra, hogy ezt megtegyük, de nem gyorsított eljárásban, hanem észszerű határidőn belül, csak ha a költségvetés problémáit megoldjuk. Ugyanis például a kutatási intézmények, az üzleti vállalkozások érdekei, az Európai Unió érdekei alapvető fontosságúak az Európai Parlament számára. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kedves kollégák, meghallgattuk tehát a Költségvetési Bizottság véleményét. Szeretném kérdezni, hogy valaki támogatja-e a tanács kérését itt a teremben. Senki nem állít senki nem szeretne hozzászólni, hogyha ez így van, akkor ezt a javaslatot szavazásra bocsátom, tehát ki támogatja a sürgőségi eljárásra irányuló kérelmet? Ki van ellene? Tartózkodás. Egyértelműen elutasította az Európai Parlament ezt a kérelmet. Köszönöm. A következő napi pontunk pedig, kedves kollégák, hogyha megkérhetném önöket arra, hogy szíveskedjenek csöndben maradni. Kollégák, tehát folytatjuk a vitát, úgyhogy ha kimennek a teremből, akkor kérem azt csendben tegyék meg, és tartsák tiszteletbe azt a vitát, amelyet most folytatni fogunk. Foglalkoztatási és szociális aspektusok az Európa 2020 stratégiában szóbeli választ igénylő kérdések. Kedves kollégák, akkor megkezdjük most a vitát először is. Ulfskog asszonynak fogom először megadni a szót, 5 percet kap, parancsoljon. Yes, you have the floor. I...